bizottság a jövőben is szorosan együttműködik majd a parlamenttel, és az ősz során tovább lépünk majd a konkrét szabályozás felé. Köszönöm. Grazie, commissario. La discussione... Köszönöm, biztos úr. A vitát lezárom. Holnap kerül sor a szavazásra 11 óra 30-kor. A renden szerepel Janna Kudákis jelentése női vállalkozók a kis- és középvállalkozások világában címmel megadom a szót a jelentéstevőnek négy percben tessék. As governments face economic... Köszönöm szépen. Nagyon fontos hogy a gazdaságok a lehető legjobban kiaknázzák a rendelkezésükre álló erőforrásokat, azokat a vállalkozásokat, amelyek hozzájárulhatnak a gazdasági fejlődéshez, a kis és középvállalkozásokat, hogyha ma megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy elsősorban férfiak irányítják, vezetik ezeket, tehát nem használják ki ezek a vállalkozások a nők kínálta lehetőségeket. A Különböző tagállamokban eh, természetesen a női vállalkozók különböző problémákkal eh, néznek eh, szemben. A foglalkoztatáshoz nagy mértékben hozzájárulhatnának, illetve a gazdasági fejlődéshez. Nagyon fontos, hogy a nők számára megfelelő jogokat biztosítsunk, hogy döntessenek a azt, hogy otthon akarnak-e maradni, vagy pedig valamilyen gazdasági tevékenységet kívánnak folytatni. A jelentés célja, hogy, hogy gyakorlati ajánlásokat fogalmazzon meg iránymutatásokat a tagállamok számára. Természetesen eltérő megközelítéseket lehet alkalmazni a tekintetben, hogy hogyan lehet támogatni a női vállalkozókat. Itt különböző problémákat is felvázol a jelentés, a tekintetben, hogy a nők milyen akadályokba ütköznek, hogyha vállalkozásokat akarnak létrehozni, nincs kellő önbizalmuk, nem tudják, hogy kihez forduljanak, segítségért, tanácsért. A konkrét igényeiket, tehát mindenféleképpen figyelembe kell venni. Én egy javaslatot is teszek a jelentésemben az en nehézségek elhárítására, például a, a tekintetben, hogy milyen pénzügyi eszközök állhatnak rendelkezésre az ő támogatásokra, másodszorban pedig nemzeti szinten a fiatal vállalkozók számára megfelelő képzési, oktatási programot lehetne létrehozni, akár egyetemi képzés keretében. És nagyon fontos aláhúzni azt, hogy a nők mennyiben járulnak hozzá a versenyhez. A jelentés elkészítésében nagyon komoly segítséget kaptam az árnyék jelentéstevőktől, és a 34-es, 47-es és az 56-os bekezdések vagy cikkek tekintetében külön szavazást javasolok, hiszen ezek a bevándorló nőkre vonatkoznak, és más szempontot is itt figyelembe kell vennünk. Én 25 éve irányítok saját vállalkozást, tehát én pontosan tudom, hogy milyen nehézségekbe ütközik egy női vállalkozó. Remélem, hogy a parlament támogatni fogja a jelentésemet, elfogadja a jelentést, és ezt alapul vehetjük az ezen a területen folytatott további munkák szempontjából, hiszen a nők bebizonyították, hogy nagyon is képesek minden nehézséggel szemben jó teljesítményt nyújtani. Nagyon fontos, hogy éppen ezért az EU-ban erősítsük a pozíciójukat, mert ha megvizsgáljuk alaposabban a kérdést, akkor láthatjuk, hogy nem egy egyenlő esélyek mellett szállnak versenybe. Grazie, la parola allon... Köszönöm. Bastos képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenekről gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek remek munkájáért, és szeretnék köszönetet mondani nyitottságáért és együttműködéséért a kompromisszumos módosítók kidolgozása során, amelyek széles körű egyetértésre találtak. Manapság szólni a kis és középvállalatokról, akár nőkről, akár férfiakról, ez nagyon fontos dolog tekintettel a KKV-k nagy nehézségeire az utóbbi években de továbbra is fontos forrása ez a munkahelyteremtésnek és a gazdaság növekedésének Európában. A nők vállalkozását mindenképpen ösztönözni kell, hiszen ez egy kihasználandó lehetőség. A jelentéstevő az usa is szól, illetve felhívja arra a tagállamokat, hogy segítsék a nőket a munka és a család élet összeegyeztetésében. Örülünk a finanszírozási módszerekre való vonatkozó ajánlásoknak, mint például a mikrofinanszírozáshoz való hozzáférésnek, és itt kell kiemelni az Európai Progress programot. Végezetül szeretném tisztázni a 46-os bekezdéssel kapcsolatos álláspontunkat. Ez egy jogi és következetességi kérdés, külön fogunk szavazni erről a bekezdésről, nem ellenezzük a kiegyensúlyozott részvételt a nők részéről a vállalatok igazgató tanácsában, nem ez a helyzet. Köszönöm. Elnök, szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy a KSDI folyamán a felszólalás idő egy perc, kérem tartsák tiszteletben ezt. Nikolázik úr kap szót. Grácie. A samostatná zárobková činnosť e, v porovnaní s klasickým zamestnaním... Az önálló ö, e, vállalkozás rugalmas, hogyha ezt egy klasszikus hagyományos foglalkozással vetjük össze, és így lehetővé teszi a munka és a család élet összeegyeztetését, és a család természetesen a társadalom alapja. Azt hiszem szomorú, hogy tízből csupán egy nő dolgozik vállalkozóként az Európai Unióban, még akkor is, hogyha a diplomások 60%-a nő. Éppen ezért a tagállamoknak és az egyes hatóságoknak jobb feltételeket kellene teremteniük a nők számára, például specifikus támogatásokat kellene nyújtani a nők számára, mikrohiteleket, hogy a nők saját kisvállalatot alapíthassanak, és hasonló intézkedésekre lenne szükség a tagállamokhoz is fordulnunk kellene ehelyütt, hogy újra gyakoroljanak nyomást a bankokra. Grazie, la parola... Köszönöm. Dancsila képviselő következik. Mulțumesc, doamna președintă. Actuala criză economică... Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelenlegi gazdaság és pénzügyi válság az Európai Unióban előtérbe hozta azt a problémát, hogy kevés nő van a vállalkozók között, és különösen nehéz számukra a vállalkozások beindítása. Tudjuk ugyanakkor, hogy az európai gazdaság számára a KKV-k mennyire fontosak. Több mint negyedét ezeknek a KKV-knak munkanélküliek alapítják, illetve hozzák létre. Ezért én javaslom, hogy a jövőben a női vállalkozóknak nyújtsunk anyagi támogatást. És ezeket a forrásokat diszkriminációmentesen biztosítsuk. Nagyon fontos, hogy a nőknek ez irányú tevékenységét az európai piacon teljes mértékben támogassuk, és ez érvényes a helyes gyakorlatok cserére is. Köszönöm. Köszönöm, Flasikova asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Sajnos meg kell állapítanunk, hogy a nőket még mindig diszkrimináció éri a munkaerőpiacon az EU-ban. És itt ugyan ebben sok mindenről van szó, de a gyakorlatban a nők nagyon komoly akadályokba ütköznek, ha kis középvállalatot akarnak létrehozni. Például nem férnek hozzá megfelelően az információkhoz, tehát számukra a lehetőségek igen korlátozottak ezen a területen is. A nők képességei nagyon komoly kiaknázható potenciált jelent az egész társadalom számára. Fontos, hogy megfelelően ösztönözzük a nőket, hogy vállalkozásokba fogjanak, és nagyon fontos az egyenlő, e, esélyegyenlőség biztosítása a nemek között. Köszönöm, Cika asszony következik. Mulțumesc, doamnă președintă. Köszönöm szépen, elnök asszony. A statisztikák azt mutatják, hogy a gazdasági pénzügyi válság nyomán a női vállalkozók sokkal súlyosabb akadályokba ütköznek. Ezért a bizottságot, a tagállamokat, illetve az önkormányzatokat és a nemzeti hatóságokat is arra szólítom fel, hogy teremtsenek lehetőséget a finanszírozásra, mint például a Progress, amely 25 ezer euróig finanszíroz mikrohitel formájában, illetve mikrovállalkozásokat. A nők vállalkozóvá válásához alapvető hogy az informatikai eszközhöz hozzájussanak, illetve hogy kommunikációs lehetőségeket kapjanak, és hogy gyermekgondozási szolgáltatásokat tudjanak igénybe venni. A bizottságot és a tagállamokat arra szólítom fel, hogy az 50 éven felüli nőket is segítsék az önálló vállalkozás indításában, és indítsanak külön számukra programokat. Köszönöm. Téla parola l'onore. Köszönöm. Figereidó asszony kap szót. Köszönöm szépen. A jelenlegi válság különösen súlyosan sújtja a nőket, különösen az alacsony jövedelműeket. A nők munkanélkülisége is növekszik, a bizonytalan munkakörülmények szintén hozzájárulnak a nők szegénységének fokozódásához, és így módon tovább növekszik a diszkrimináció és a kizsákmányolás. Nagyon sok nőt vonz az áll független munka, amely csupán a társadalombiztosítás kikerülésére szolgál, megfosztja a munkavállaló nőket alapvető jogaiktól. Az alapvető cél a bérköltségek csökkentése. Ez egy elfogadhatatlan gyakorlat, amelyet le kell küzdenünk. A mikrovállalkozások vezető nőit ezzel szemben támogatni kell, és meg kell akadályozni a diszkrimináció bármilyen fajtáját intézkedésekre, világos intézkedésekre van szükség, mint ahogyan erre már ma este is emlékeztettünk. Köszönöm, elnök. Baszeszko asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A KKV-k nagyon fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés, a szociális kohézió és a munkahelyteremtés szempontjából. A gazdasági környezetet az EU-ban azonban mindig, még mindig a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség hiánya jellemzi. Diszkrimináció érvényesül, ami egyaránt hátrányos a nőkre nézve, illetve az egész gazdaságra nézve. Az EU-nak egyre több programra van szüksége, ami ösztönözni a nők vállalkozását. Éppen ezért én javasolom, hogy hozzunk létre egy olyan ügynökséget, amely a nők által irányított, vezetett vállalkozásokat képviselni. Fontos a reálpolitika az üzleti életben dolgozó nők esetében nagyon hatékonyan működnek, és ezt bebizonyították egyaránt EU nemzeti és regionális szinten. Köszönöm, Pászka képviselő kapszót. E, Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Először is szeretném elmondani, hogy nagyra becsülöm, hogy az Európai Parlament fáradozik azon, hogy a nők helyzetét javtsa a társadalomban. Különböző jelentésekben és ajánlásokban hívjuk fel a tagállamokat arra, hogy jobb e, jogszabályokat hozzanak létre, hogy a nők így módon érvényesülhessenek a társadalomban, a vállalatokban, a közigazgatásban, vagy akár a háztartásokban. Vitathatatlan, hogy az Európai Parlament ezen fáradozásainak vannak ugyan eredményei, de ami a nőket, mint vállalkozókat illeti, Jobban kellene értékelnünk a visszajelzéseket, jobban kellene látnunk, hogy milyen intézkedések valóban hatékonyak, és milyen intézkedések vallottak kudarcot. Egy ilyen értékelést követően jobb intézkedéseket hozhatunk, és jobban értékelhetjük a nőket vállalkozóként a társadalomban. Köszönöm. Elnök, köszönöm.

fontos hogy a női vállalkozók képességét értékét kis és középvállalkozásokban elismerjék. helyzetük megerőstésére és munkahely érvényesülési fokozására a jelenlegi gazdasági helyzetben is úgy eu s mint tagállamok szintjén meg kell találni az őket célzó pénzügyi támogatásokat. köszönöm. Nevedalova képviselő kap szót. My ženy máme stiaženú situáciu na trhu práce z dôvodu... Nos, egy nehéz helyzet alakult ki a munkaerőpiacon. A diszkrimináció még mindig fennáll, nem alapján. Nagyon sok nőnek nincs bátorsága arra, hogy vállalkozóként elinduljon, éppen ezért üdvözlöm ezt a jelentést, hiszen Rendkívül nagy szükség van a nők motiválására, hogy tudják, bírnak támogatásunkkal. Rendkívül üdvözlöm az intézkedést az Erasmus program keretében is, ami az új vállalkozónők képzését illeti. Felhívom a tagállamokat, hogy találjanak új forrásokat a nők támogatására, hogy azonos esélyekkel rendelkezzenek, ugyanúgy hozzá tudjanak férni a szubvenciókhoz és pénzügyi eszközökhöz. Ami a tanácsadást illeti, még van tennivaló annak érdekében, hogy a nők ehhez ugyanúgy hozzáférjenek, mint a férfiak. A nemzetközi szintű platformok szükségesek a nők konkrét problémáinak megoldására. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Papadopulú képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió szeretné hasznosítani a női vállalkozó kedvet, és a KKV-k finanszírozása az alapfeltétele ennek. Nagyobb sebességre kell kapcsolni meg kell valósítani az esélyegyenlőséget, elősegítve a munka és a család egyensúlyának a megteremtését. Fontos, hogy a nők igénybe tudják venni a támogatási lehetőségeket. Technikai segítséget kapjanak, és képzési lehetőséget olyan intézkedések keretében, amelyeket az iskolákban, illetve egyetemeken kell bevezetni. A cél az, hogy a nőket ösztönözzék, bátorítsák a szakmai fejlődésre, a vállalkozásra. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm. Vertman képviselő asszony kap szót. Nagyon szeretném megköszönni ezt a fontos jelentést a férfiak változatlanul több vállalkozást vezetnek, mint a nők. Éppen ezért nagyon fontos az EU számára, hogy támogassuk a nők, a női vállalkozókat. Sokkal körültekintőbbeknek kell lennünk. A jelenlegi társadalmi körülmények között különösen fontos, hogy egyre több női vállalkozó legyen helyi, regionális és nemzetközi szinten megfelelő hálózatokat kell ennek érdekében kiépíteni. Köszönöm szépen. Grazie. La parola al commissario. Köszönöm. Tajani biztos úr kap szót, tessék. A commission proposé des actions concrètes pour promouvoir az Európai Bizottság konkrét intézkedéseket javasolt, hogy a nők vállalkozóvá válhassanak, és a, az európai vállalkozásokról szóló ö, okmány is ezt ö, célozza. 2009-től kezdve igyekszünk ösztönözni a nők vállalkozóvá válását, és minden életkorban szeretnénk, hogyha nagyobb számban képviseltetnék magukat a vállalkozók körében szeretnénk őket arra ösztönözni, hogy új vállalkozásokat indítsanak. 320 ö, nagykövetet neveztünk ki, 22 európai országban, és néhány kezdet év tapasztalatait felhasználva fogjuk majd továbbfejleszteni ezt a kezdeményezést. Tíz országban több mint 7500 nő vált már vállalkozóvá ennek keretében, és így tudjuk bővíteni az ő részvételüket ebben a tevékenységben. A munkájuknak köszönhetően a résztvevő hat országban, még egyéb országokról nem rendelkezünk adatokkal, de a résztvevő nők több mint 110 vállalkozást indítottak és igazgatnak. Az európai vállalkozó nők hálózatban dolgoznak együtt, és kicserélik a tapasztalataikat. Az új női vállalkozók elindítása a fontos cél, és számukra nagyon fontos, hogy tapasztalatokat, illetve javaslatokat tudjanak szerezni egymástól. Ez nemzeti szinten a résztvevőknek köszönhetően valósulnak meg, és virágzó vállalkozások működnek ennek köszönhetően. Köszönöm. Köszönöm, lezárom a vitát, holnap szavazunk 11 óra 30 perckor. Következzék a napi rend szerint Bauer Edith jelentése a nyugdíjkorhatárhoz közeledő